különböző követelményeknek való megfelelés, a szándéknyilatkozat, stb. stb. Nem is jöttek el a parlamentbe, hogy tárgyaljunk erről. És aztán voltak gazdasági kivételek, nem volt meg a demokratikus kontroll. Hát az elmúlt pár évben nem igazán mondható pozitívnak ez a tapasztalat, amit szereztünk ezen a téren, és nagyon nagy társadalmi áldozatokkal járt. Ahogyan mondtam, a közösségi vívmányokon belül is eléggé hibázik ez az ügy, és az is, hogy az egész mechanizmus hogyan működik. A jelentésben tehát szeretnénk mindenképpen, ha reflektálódna, hogyha az ELSZEM működése hozzáadott értéket képviselne, hogyha a működésére vonatkozóan legalábbis felügyeleti jogosultságunk lenne. A második dolog pedig, amit szerettünk volna a megszövegezésben látni, az a jövőbeni kigazítási program, hiszen ezek révén a jogi jogosítványainkat gyakorolni tudnánk, ezt azonban nem fogadták el módosító formájában ezt a plenáris elé fogjuk terjeszteni. Nagyon régóta kértük egyébként a szociális hatástanulmányt, amit a mechanizmus kapcsán ígértek nekünk, de nem került végrehajtásra Görögországban sem, és több kontrollkapacitásra lenne szükség, például az igazgató kinevezését illetően. Volt egy eljárás ezzel kapcsolatban, de ez nem nevezhető demokratikusnak. Aztán a backstop backstop nem fog működni, hogyha ez az kell, hogy a tanács minden tagja megszavazza. Azt fogjuk kérni, hogy a backstop automatikusan működjön, hogyha bizonyos feltételek teljesülnek. Hogyha azon múlik a backstop aktiválása, hogy a tanács hogy szavaz, ez biztos nem fog működni. Kérem szépen, erre tessék odafigyelni. Köszönöm. Köszönöm, Urtasun úr. Most pedig a GUE frakció nevében Papadimulis úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Szükségünk van az európai stabilitási alapra? Nyilvánvalóan. Dombrovski úr. Éppen ezért nem kell nem kell ennek egy európai, nem kell egy másolatot készíteni a nemzetközi valuta alapról, nem kell európai valuta alap. Úgy gondolom, hogyha rossz neoliberális számadatokból indulunk ki, és rossz szorzókkal szorozzuk ezt be, akkor annak nincs túl sok értelme. Úgy gondolom, hogy az európai jogrendé kell válni egy olyan alapnak, amiről Hübner asszony beszélt. Nagyon fontos, hogy közösségi módszerrel alakuljon ki, és hogy elszámoltatható legyen az Európai Parlamentnek ez az új mechanizmus nem csak a, tag, a tagállami parlamenteknek. Úgy gondolom, hogy nem kormányközi módszerre lenne szükség, hanem közösségi módszerre. Ezen túlmenően nem csak, hogy föl kell váltani az IMF-et, hanem az IMF receptjeit is föl kell cserélni a neoliberális intézkedéseket, dogmákat. Tehát pozitív változásra van szükség, egy elszámoltatható mechanizmusra van szükség, egy olyan mechanizmusra, amely amely el kell, hogy számoljon a számbevőszéknek is. És jó lenne, hogyha az a biztos lenne ezért felelős, aki az eurozónáért is. Hogyha ezt nem tesszük meg, akkor nem jó munkát végeztünk. Köszönöm szépen Dimitrios Bamadimulisnak, most pedig az FDD nevében Marko Valli következik egy perc. Köszönöm szépen! Elnök asszony, frakcióként nem tudjuk elfogadni azt az érvelést, ami e mögött, az alap felállítása mögött van. Gyakorlatilag a stabilitási mechanizmust képezné le, ezt intézményesítenék. Arról van itt szó, hogy feltételekkel hiteleket adnának ki. Papademilus úrnak teljesen igaza van az EU, a görög népet például szörnyűséges állapotban so, ö, sodortak, ugyanis kaptak ugyan hitelt, de milyen áron csökkentették a fizetéseket, gyakorlatilag vért izzadtak ezért a görögök. Mindezt önök, ezt az alapelvet szeretnék önök intézményesíteni, azt gondolván, hogy ebből itt demokratikussá válik bármi is. Kérem szépen, ez bűncselekmény, nem lehet ezt megtenni, gondoljanak abba bele, hogy milyen súlyos egyenlőtlenségek vannak az eurózóna belül. Nem ilyen eszközökre van szükség, hanem igazi demokráciára. Önök viszont egyáltalán nem ebbe az irányba mennek el. Köszönöm. Kiitokset edustaja Valli. Sitten ENF-ryhmän nimissä edustaja Mik- Köszönjük szépen, Valli úr. Mihály Maruszik következik az ENS részéről másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. A piacról van szó, a szabad piacról, amely miből is áll. Azok a vállalatok, amelyek nem termelnek profitot, csődbe mennek, azok viszont, akik a legjobban tudják kiszolgálni a fogyasztók igényeik, azok maradnak meg. Ebből adódik a termékek sokasága a piacon. Tulajdonképpen a fogyasztót leginkább a nagy választék és az alacsony árak érdeklik. A benyúlás, a belenyúlás a piacba hozza helyzetbe majd a nem profitábilis vállalkozásokat, és talán még jobban teljesítenek majd azok, akik jól teljesítenek. Egy ilyen valuta alap életre hívása nagyon erőteljesen interveniál a gazdaságba, gyakorlatilag a szabad piac elvével szembe megy mindez. Az eredmény pedig az lesz, hogy a hatékony vállalatokat megzavarja mindez, és nekik kell elvinni azoknak a terheit, akik igazából csődbe kellene, hogy menjenek, mert hogy nem hatékonyak. Egy ilyen alap létre hozása monopólhelyzeteket is kialakíthat a piacon, a privilégiumok pedig gyakorlatilag csak diszkriminációt hoznak, azaz egy olyan mechanizmust generalizálunk, amelyel a hatékonyságot büntetjük, a hatékonytalanságot viszont ö, ö, díjazzuk. Köszönjük szépen. Következő felszólalónk függetlenek nevében Montel asszony. Egy perc. Cher collègue, en 2010 la... Tisztelt kollége, 2010-ben a Trojka, az Európai Bizottság, a Valuta Alap és a Beruházási Alap közösen megszorító intézkedéseket hoztak, illetve foganatosítottak Görögországba, amely veszélybe sodort az országot. És most a saját valutalapunkat akarjuk létrehozni, fehéren, feketén. Célja pedig az volt, hogy átmeneti segítséget nyújtson a tagállamoknak, hogyha erre szükség van, természetesen konkrét feltételekhez kötve amely benne volt a kiigazítási programban. Nagyon jól tudjuk, hogy a kiigazítási program mit jelent Görögországban. A nyugdíjakat drasztikusan csökkentették, a fizetések is zuhantak, óriási privatizációra került sor, illetve óriási lett a munkanélküliség. Látjuk, hogy mi történik. És mindennek a hátterében a karmester Németország volt. Egy dolog biztos, a szuverenista mozgalomból nem ha nem várhatunk nagyon sok mindent, de azt látjuk, hogy önök milyen helyzetbe sodorják Európát. Köszönöm. Köszönjük szépen Montel úrnak, most pedig az egyéni felszólalások közül Ferber úr lesz két percre. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr, kedves kollégák! A válság közepette egy dolog nagyon világos volt, az Európai Stabilitási Mechanizmus és az esf annak elődje tehát beváltak. Ez tényekre alapozottan mondható, hiszen annak idején világos szabályok mellett döntöttünk, ezt nem mindig mondhatjuk el a bizottságról. Ez a két említett eszköz Portugáliában, Ciprusban Cipruson, eh, Görögországban és Írországban is eh, sikereket eh, aratott, és ebből logikusan az következthető, hogy ami bevált, azt ne kérdőjelezzük meg. Lehet persze azon gondolkodni, hogy az Európai Parlament és az ESM vagy az Európai Valuta Alap közötti kapcsolatot hogyan tudnánk javítani egy intézményközi megállapodással, de nem kell túlzásokba esni a végén a tagállamoknak kell rendelkezésre bocsátani a pénzeszközöket, azaz a nemzeti költségvetések és a nemzeti parlamentek felelősséget kell, hogy vállaljanak, hiszen utóbbiak lesznek felelősek az ellenőrzését. Ugyanez azt is jelenti, hogy a kedves kollégák egyes javaslatai, hogy például többségi szavazással döntsünk makrogazdasági kiigazító intézkedésekről, vagy egy saját pénzügyminiszterünk, európai pénzügyminiszter lépjen majd itt közbe. Ezt elutasítjuk, viszont a felelősségvállalás és annak elvét szem előtt tartani, ez fontos. Ferber. Ja, sitten... Köszönjük szépen, Ferber úr! Kadia Zabal Rubial asszony következik az SND nevében két percre. Köszönöm szépen, biztos asszony. Tisztelt biztos úr. Mióta elkezdődött a válság, láthattuk, hogy az euróval elég sok gond van, és nagyon fontos az, hogy tovább folytassuk azt a munkát, amely a gazdaság és monetáris unió kiépítését jelenti. Sok minden történt ezzel kapcsolatban, főleg a kockázat csökkentés tekintetében, de még nagyon sok munkánk van, például a betéti garancia rendszert kell kiteljesíteni, illetve létre kell hozni egy olyan mechanizmus, amelyen megmenthetik magukat, meg segít abban a tagállamoknak, hogy, megment, hogy segítsenek magunkon, hogy megmentsék magukat, hogyha újabb válság alakul ki. Nos, már 2012-ben elkezdődött a stabilitási mechanizmus, de a parlament úgy vélte és véli, hogy ezt meg kell változtatni, módosítani kell. Én úgy gondolom, hogy az Európai Unió jogi keretébe kéne integrálni ezt a, ezt a módszert. Ez úgy vélem, hogy a gazdasági, politika, gazdasági és fiskális politika koordinációját is megkönnyíteni, és nagyobb demokratikus elszámoltathatóságot tenne lehetővé. Az európai költségvetés is sokat segíthet ezen a mechanizmuson, hiszen így az Európai Parlament költségvetés ellenőrzést is gyakorolhatna, és a külső adóitor lehetne a számbevőszék. A szocialisták többször elmondták már azt, hogy a trojka kapcsán milyen hihetetlen erőfeszítéseket kértek számon egyes tagállamoktól. Nos, a jövőben pedig azt kérjük, hogy a kiigazítások mindenképpen vegyék figyelembe azt, hogy ennek milyen társadalmi következményei vannak. Nem szabad, hogy a múlt hibáit megismételjük. Az Európai Parlamentnek vannak ajánlásai, de ezek csupán ajánlások, nincs igazi jogi értékük, politikai értékük, viszont annál is inkább remélem ezeket figyelembe veszik. Köszönöm. Köszönjük szépen. Következő felszólalunk az elcértől Luke úr egy percben. Elnök asszony, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az Európai Stabilizációs Mechanizmus elején szerződésszegésre került sor, amikor is a támogatásra vonatkozó szakaszt megsértették. Ma miről van szó? Egy új alapot kívánunk felállítani, és ezzel megint szembe megyünk a szerződéssel, hiszen az EU-nak nincsen kompetenciája, hogy európai alapot hozzon létre. Sehol az európai szerződésekben nem kap mandátumot erre. Ez megint csak egy példa arra, hogy az EU igyekszik egyik kompetencia után a másikat magának vindikálni, és gyakorlatilag a tapasztalat ezzel kapcsolatban nem jó. A monetáris hatáskörrel együtt járt egy nagy válság, amikor a migrációs jogosítványt magára vette, akkor migrációs válság lett. Tehát miért akarunk most az EU-nak olyan kompetenciát adni, hogy a makrogazdasági helyzetet stabilizálja? Egyrészt a jog ellen van, másrészt szembe megy a szerződésekkel, és nem is látom okát, főleg annak, hogy most megint szembe megyünk a szerződéssel. Köszönöm. Köszönöm szépen, és most pedig az ALDE nevében Tarváldusz képviselő következik. A vitát hallgatva néha az az érzésem, hogy gazdasági amnéziában szenvedünk, nem ismerjük a történelmet, úgy beszélünk, úgy beszélünk, mint hogyha az euró hozta volna a gazdasági nehézségeket. Egyetlen példát szeretnék mondani. Térjünk vissza az 1956-ra a brit történelemben. Mi volt akkor? Azt láttuk, hogy a költségvetés deficitet mutatott, a, a font pedig túlságosan erős volt, és aztán jött a válság. Tehát a válságok a történelem kezdete óta jellemzik Európa történelmét. Úgy tűnik, hogy jó mostanában a, a németeket ostorozni. 69-ben azonban egy német Willy Brandt eljött az Európai Tanács ülésére, és azt mondta, hogy készen állunk arra, hogy saját valuta feleslegünk 30%-át Európának adjuk kiinduló pontként az Európai Monetáris Alaphoz. Egy feltétellel. A gazdaságot kezelni kell, irányítani kell. És hogyha valaki ezt nem tudja megtenni, akkor ne jöjjön ide, és nem utogasson újjal másokra. Kérem önöket, olvassa, olvassanak ennek utána, olvassák el a történelmet, értsék meg, hogy itt mi történik. Köszönöm szépen, Talvász kolléga, és most pedig Néri Eda kolléga következik. No. Egyetértek az előző hozzászólva. Ez is egy olyan mechanizmus, hogy végül is mindegy, hogy hogy hívjuk, stabilitási mechanizmus, vagy EMF, eh, e teljesen mindegy. Nem világos, hogy szükség van -e ilyen mechanizmusa. Írként, gondolom értik, miért vagyok a szkeptikus, nem feltétlenül támogatok egy ilyen mechanizmust. Görögországhoz hasonlóan még mindig nekünk kell fizetni a szörnyűséges megmentéseket, és 2040-ig így lesz ez. Nagyon nehezen lehet így optimista az ember. Miért kéne ezt úgy látnunk, hogy ez a mi érdekünk? Nagyon sok ember életét megviselte ez a válság. Nagyon sokan nem jutnak Írországban például jelzáló kölcsönhöz, vagy hitelt kell, nehéz hiteleket kell visszafizetniük. Nagyon sokan élnek válságos gazdasági helyzetben Írországban, akik a betevőfalatot sem tudják megfelelően megkeresni. Nem tudom, hogy mi arra a garancia, hogy ez működni fog. Hol van itt az átláthatóság? Ennek egy felelős mechanizmusnak kell lenni. A bankok viszont gyakorlatilag egyáltalán nem fizetnek adót nálunk, és hatalmas profitot generálnak. Miért kéne, hogy egy ilyen mechanizmus támogassák az adófizetők? Én nem vagyok ezzel kapcsolatban túl optimista, és nem hiszem, hogy az írek ezt támogatni fogják. Érzem én, hogy erre szükség van, de nem hiszem, hogy jól állították össze ezt a programot. Köszönöm szépen. Következő hozzászólunk, Csini kolléga, másfél perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnézést, de mi értelme van egy újabb európai monetáris alapnak? meg kell menteni újabb német és francia bankokat. Köszönjük, erből, nem kérünk, már adtunk pénzt. Már 2010-ben, amikor államokat kellett megmenteni, akkor ezt megtettük. Spanyolországot, Görögországot kellett meg, megvédeni, megmenteni. Három év alatt három, 60 milliárd eurót perkált le Olaszország. Visszafizetés pedig egyáltalán nem történt. Az új monetáris alap a stabilitást növelni fogja? Nem feltétlenül. Franciaország és Németország megmentik, úgymond, a rászoruló országokat. Nem hiszem, hogy itt az euró, hogy a gazdasági szoverenitás segíteni. Tanuljunk abból, ami néhány évvel ezelőtt történt. Megint az fog történni, mint Görögország esetében Junckerrel, hogy utána bocsánatot kell kérdeni a, kérni a görögöktől. Én azt gondolom, hogy a gazdasági fejlődést gátolja az ilyen típusú, egy ilyen típusú fellépés, és nem teszi lehetővé a megfelelő gazdasági fellendülést, sőt, csak szegénységet és gazdasági egyenlőtlenséget szül. Köszönöm szépen. Pedicini úr, a következő felszólaló pedig Ellison úr másfél percre. Over de instelling van het Europees Monetair Fonds en de zogenaamde zee... Az Európai Valuta Alap és az az áldás, amit az euró volt hivatott hozni, azt jövendőli meg, hogy minden országnak ugyanakkor az egy főre jutó GDP-je és ugyanolyanok a gazdasági feltételek az egyes tagállamokban, de a bevezetésekor, az euró bevezetésekor ez nem volt így, és éppen ezért hiba volt az euró bevezetése, és óriási gazdasági problémákat generált. Számos példa van erre, és gyakorlatilag gazdasági fellendülésről is csak mérséketen szólhatunk. Norvégiát sokkal kevésbé érintette minden. Aan bedriegelijke landen als Griekenland en Cyprus landen. Hollandia rengeteg kölcsönt adott Görögországnak, Ciprusnak. Azoknak az országoknak, akik nem teljesítették a konvergencia kritériumokat. Az euró az nem, nem egy pénz, hanem rengeteg pénzünkbe kerül. Az európai valuta alap egy válságkezelési mechanizmus kellene, hogy legyen, sőt olyan javaslatok is elhangoztak, hogy a nemzeti országoknak a vétó jogát töröljék el. Hát Hollandia egy pici országként akkor bele sem szólhatna mindebbe. Mi tehát ellenezzük ezt a valuta alapot, és azt javasoljuk, hogy a stabilitási mechanizmust is töröljék el, annál minél gyorsabban. Van valami gond a tolmácsolással? kérdezi az elnök asszony. Can we fix it? Amennyiben van az angol kabinnal, talán most már helyreállt. Folytathatjuk akkor. Kollég Karasz. Karasz képviselő, két percben. Alelnök úr, tisztelt elnök asszony, tisztelt hölgyem és uraim, az Európai Parlament évek óta követeli az európai mentő az ESM tovább fejlesztését valuta alappá. Ezt megtettük már abban a jelentésben, ahol a legnagyobb gazdasági és szociális válság okainak fejtegetésekor, akkor is, amikor a trojka működésének ellenőrzését, kontrollját kértük, és ma is így teszünk, méghozzá teljes meggyőződésből hiszen a pénzügyi és gazdasági és államadósági válságból levontuk azt a következtetést, hogy egy ga- erősebb gazdasági és monetáris unióra van szükség, ami pénzügyi stabilitást hoz magával. Ezt az európai valuta alapot azonban a közösségi jogra, annak alapjára kell helyeznünk. És parlamentként beleszólást szeretnénk szólni mindebbe, és nem akarjuk, hogy csak egy kormányközi eszköz legyen. A stabilitási támogatást csak nagyon szigorú feltétek mellett folyosítanánk a bajba jutott tagállamoknak, és azt szeretnénk, hogy legalább 500 milliárd eurós volumenű legyen ez az alap, és adott esetben a parlament úgy tartaná helyesnek, hogy a büdzsé nek egy részét a tagállamok is beleadják. Nyilván a felelősség óriási, az ellenőrzés is, és az alappal tulajdonképpen Európa stabilabbá, függetlenebbé válhatna, az eurót erősítené, külföldi segítség nélkül meg tudná állni Európa a talpán, és a bizottságot, hogyha szanálási programokról van szó, erősebb pozícióba kerülne. Tehát mi támogatjuk ezt a fejlődést, és kérjük a tagállamokat, tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy végre megteremtsük ehhez a keretfeltételeket. Köszönöm. Kiitokset kollega Karas. És sitten seuraavaksi... Köszönöm szépen, Karasz úr. Most Cérez Bresszó következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt alelnök úr, Elég vicces az, amikor a szuverenista kollégák arról beszélnek, hogy mennyire fontos az, hogy a tagállamok meg, megkaphassák, vagy a egyes hatás, megkaphassanak egyes hatásköröket, de elfelejtik azt, hogy miért is hívják ezt európai mechanizmust. Na most mostanáig, egészen mostanáig kormányközi módszerrel döntöttek hasonló kérdésekben, nem pedig a közösségi módszerekkel. És ebből indul ki ez a jelentés, abból, hogy milyen problémákkal kellett eddig szembesülni a kormányközi rendszer kapcsán, és az új monetáris alap számára legitimitást szeretnénk, nagyobb legitimitást szeretnénk elérni. Azt szeretnénk, hogyha ezt behozhatnánk, bevihetnénk a közösségi jogba, de a jelenlegi, jelenleg javasolt mérték nem és ez igaz. Nagyon fontos az, hogy az Európai Parlamentnek legyen felülvizsgálati jogkere. Van erre szükség? Igen. Valójában nem is európai valuta alapra van szükség, hanem ugyanúgy kéne ezt hívni, mint eddig. A nevekkel kapcsolatban mindig van zűrzavar, de hát ez nem is újdonság. Köszönöm, mondja az elnök. Egy kékkártyás kérdést szeretne valaki önnek feltenni. Etheridge úr még pedig. Elfogadja? Igen. Etheridge úr parancsoljon. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a kék kártyát. Egy igazi kérdést tennék fel. Egy nagy, nagyon érdekes szót használ, szuverenista, ezt nem nagyon használtam még, vagy hallottam még ebben a kontextusban. Pontosan ez mit jelent ön számára? Ez egy leíró terminus, vagy egy jogi terminus? Nem terveztem, hogy fölteszem ezt a kékkártyás kérdést, de nem tudtam megállni. Certamente. Eh, sovranista... Nagyon szívesen. A szuverenista az, aki azt gondolja, hogy a lehető legtöbb hatáskört vissza kell utalni eh, eh, tagállami hatályba. Tehát ez az egyik véglet, a másik véglet pedig az, hogy olyan döntéseket, amiket a tagállamok nem tudnak meghozni, azokat közösségi szinten kell tartani, a valuta ide tartozik többek között. Köszönöm szépen. Most pedig folytassuk a vitát. Kozmiuk úr következik egy percre. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos úr. Az Európai Monetáris Alap létrehozása kapcsán szeretném elmondani, hogy remélem, hogy ez az Európai Unió pénzügyi stabilitását megerősíti, bizalmat épít az, Európa, az eurózónában, illetve gazdaságilag megerősíti ezt. A jelenlegi kormányközi megállapodás, illetve szervezet, mint az ELSZEM, az Európai Parlament, a nemzeti parlamentek együttműködését irányozza elő, az átláthatóságot, és így tovább. Ezek mind olyan eszközök, amelyek a döntéshozatal átláthatóvá teszik és beszámoltathatóvá. Nagyon remélem, hogy ez az alap, illetve más változtatások, amely az európai monetáris rendszert érintik, megfelelően alkalmazandók azon országokra is, akik nincsenek benne az eurozónában, és nem ellenzik, nem blokkolják az egységes piac kiteljesítését, valamint a döntéshozatali orsz, döntéshozatalt sem korlátozza majd ez, különösen az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés tekintetében. Köszönjük szépen, Kozmiuk úr! Köszönöm szépen, elnök asszony! Egy évtizedes megszorításos politika után láthatjuk, hogy ez mekkora kudarc egész Európában, de úgy tűnik ez nem elég. Macron és Merkel nek jobb ötlete nem támadt, mint hogy egy újabb antidemokratikus eszközt találtak ki, ez pedig az európai valuta alap lenne semmiféle parlamenti ellenőrzés nem lenne itt, és ez az alap gyakorlatilag tönkretenni a tagállamokat és a jóléti államot megsemmisíteni, mégpedig különböző liberális meggyőződésekből. Nos, a Macron-Merkel paktum ledarálná a demokráciát. Számukra Európát a bankok jelentik. Köszönöm. Köszönöm szépen, tisztelt kolléga. Most pedig Etheridge úr következik. Másfél perc. Parancsol. Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Egy európai monetáris alap mit, érde, mit érne? Mi értelme van ennek? Ha vannak különböző gazdaságok, vállalkozások és országok, amelyek küzdködnek. Hozzájuk vágunk egy kis adófizetői pénzt, ennek van értelme? Amikor az euróvezetbe csatlakoztak ezek a problematikus országok, akkor kellett volna gondolkozni. Ezek a szervezetek, vállalatok, tagállamok az eurózóna kötöttségeitől szenvednek. Akkor miért vették be őket? Nem azt kéne mondani, hogy nem működik a dolog, ezeket a, ezeknek a gazdaságoknak valamit kéne kezdeni magukkal, a vállalatok menjenek csődbe, és majd újak jönnek helyette. Ez lenne valójában a szabadpiaci kapitalizmus, ez nem olyan bonyolult. Ehelyett az adófizetők pénz, pénzén olyan dolgokat keltenének életre, amik nem működőképesek. Én segítenék segíteni ebben a rendkívül segítőkész parlamentben. Én, nekem az lenne a javaslatom, hogy értsék meg, hogy önök nem tudják blokkolni a piacot. Nem lehet olyan dolgokat összepárosítani, amik nem tartoznak össze, ezzel csak hihetetlen adófizetői milliárdokat pocsékolnak. Mert megint micsoda fantazmagória ez. Elnök, köszönöm szépen. Löbröton úr következik másfél perc köszönöm szépen tisztelt elnök úr az eurózóna nagyon is törékeny hiszen nagyon heterogén országokban áll nézzük csak görögországot és németországot joseph cis nobel díjas közgazdász is erről szólt és ezért is nagyon fontos, hogy egyre inkább biztonságban próbáljuk érezni magunkat Európában. Stabilitást hoztunk létre, a stabilitás volt 2010-ben, majd 2013-ban a, a magát a stabilitási mechanizmust környe, ö, kormányközi eszközként, és ezt most integrált a formában valuta alapá kívánjuk átalakítani. Ez egy új szerv lenne, egy új támadás éri a nemzeti szuverenitást, és ezért ezt ellenzem. Egyértelmű, hogy ez a valuta alap az előzőt ö, folytatná, és egy privatizációs és megszorítási programot hozna létre, amely az ultraliberalizmus nevében diktálná a szabályokat, tehát ellene szavaznék. Merci beaucoup, grazie mille, e adesso la... Köszönöm szépen. Stolojan kolléga, következik két perc. Mulțumesc, domnule președinte. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindig aláhúztam, hogy ha az Európai Unió létre akar hozni egy eszközt, annak érdekében, hogy a pénzügyi problémákkal küzdő tagállamokat megsegítse, akkor a racionális megoldás az, hogy az európai stabilitási mechanizmust a kormány közi mi voltából kiemeljük, és egy közösségi jogi keretbe vezetjük át. Szerintem ez egy pozitívum, hogy a bizottság most előterjesztette ezt a javaslatot, és hogy ma tárgyalunk erről a javaslatról. Mindkét dolgot támogatom. Ugyanakkor sajnálom, hogy a tanács úgy döntött, hogy a bizottság javaslatát nem kívánja megtárgyalni. Azt a javaslatot, ami a jelentésben szerepel, támogatom, miszerint az európai stabilitási mechanizmust nyitva kell tartani azon országok számára is, akik az eurozónának nem tagjai. Viszont hajlandóak bizonyos intézkedések foganatosítására, hogy bevezethessék az eurót. Egy módosítóval tudnám ezt elfogadni, azokra a tagállamokra gondolok, akik már döntöttek arról, hogy bekívánják vezetni az eurót, és akik a konvergencia kritériumokat lassan teljesítik is olyan formában, ahogyan a központi bankkal és a bizottsággal ezt rögzítették. Egy további javaslatot is üdvözlök a jelentésben. Ez az új ESM azt a feladatot is kellene, hogy válja, hogy a betétbiztosításokat is szavatolja, mert ezáltal a bankunió második pillérét is fejleszteni tudjuk. Köszönjük szépen Stozsalán úrnak. Szilvia Pereira következik. Silva Pereira, két perc. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ez a vita is újra csak azt mutatja, hogy a parlamentnek szándéka az, hogy az ESM reformja egy változáson megyen át, és tényleg segítséget tudjon nyújtani, de egy európai stabilitási mechanizmus ebben a formájában európai jogrendbe lesz beágyazva. És akkor nagyobb lesz a függetlenség is az imf szemben. Ezzel pedig új lapot nyithatunk az IMF-től függetlenül. Azt gondolom, hogy nagyon lényeges, hogy a múltból levonjuk a következtetés, következtetéseket. Viszont fontos, hogy a szociális kihatásoknak az ellenőrzését is meglépjük. Az időköző jelentésről fogunk szavazni, ezeket a kérdéseket ez a jelentés is felteszi a tanácsnak és a bizottságnak. A parlament eh, tehát jól meg kellene hallgatni, hiszen mi képviseljük a polgárokat. Köszönöm. Köszönöm szépen, Mariusz kolléga következik egy percre. Parancsoljon Otis. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt kollégák! Sok tintát használtunk fel azokban a dokumentumokban, amikben megpróbáltunk Európában újabb alapokat létrehozni. A Nemzetközi Valuta Alap is nagyon sok társadalmat tönkretett. Görögország volt a legutolsó áldozat. Gyakorlatilag letaszították az embereket a porban. Szerintem elemezni kéne, hogy pontosan miért mentek csődbe ezek az országok. Szerintem az eurozóna struktúráját kéne megváltoztatni. Azért találták ki ezt az egész struktúrát, hogy a német érdekeket szolgálja. Úgy tűnik, hogy a stabilitási kompakt kényszer zubbonyát akarják ráhúzni az összes tagállamra, én úgy vélem, hogy a központi banknak kéne az utolsó hitelezőnek adni. Szerintem ugyanakkor az EKB-t decentralizálni kéne, és jó lenne, hogyha a tagállamok saját maguk dönthetnének ilyen kérdésekbe. Köszönöm Rozáti kolléga, két perc, parancsol. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr, tisztelt biztos úr, kollégák. Először is szeretnék a bizottságnak gratulálni ezért a javaslatért. Meggyőződésem, hogy ez egy komoly előrelépés, és ezzel a gazdaság és monetáris uniót erősítjük meg az Európai Unióban. Az Európai Monetáris Alapnak az a célja, hogy az európai stabilitási mechanizmust is magába foglalja, és ez lenne a leghatékonyabb válság megelőző mechanizmusunk. Jelenleg ilyen szempontból hiány van a rendszerben, tehát az euróvezetben a governance szempontjából mutatkozik hiány. Milyen feladatot kell ellátni? Az EMF támogatni a tagállamokat, hogyha pénzügyi nehézségeik vannak. Mondhatnánk azt, hogy ez az ESM feladata, de majd kitérek arra, hogy Miért hatékonyabb ez az új formában? A második feladat az lenne, hogy egyfajta garanciát adjon a bankoknak, azoknak a bankoknak, amelyek pénzügyi nehézségekkel küzdködnek. Tehát finanszírozást kell adni ennek a mechanizmusnak, egyrészt a tagállamoknak, másrészt a bankoknak. Ez azt jelenti, hogy végre megszabadulhatunk az állam és a bankokat, az államot és a bankokat összekötő kapcsolattól. Ez egyfajta garancia kell arra, hogy nem egy állandó kifizetési átutalási rendszer lesz. Ami az igazgatást illeti, sokkal hatékonyabb lesz ez majd, ez az új rendszert, rendszer, mert miután az európai jogrendszer részét fogja képezni, gyorsabb lesz a döntéshozatal, és sokkal könnyebben lehet a válság helyzetekben bármit is, bármilyen döntést meghozni. Én nem hiszem, hogy riválisa lenne ez az új rendszer az IMF-nek. Arra kérem a bizottságot, hogy úgy alakítsa ki az imf e et hogy az IMF-hez még hozzáférhessen, ehhez, hozzáférhessenek a tagállamok. Köszönöm szépen, most pedig Tomá képviselő következik, parancsolja. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! A gazdasági válság 2008-ban nagyon jól rávilágított arra, hogy milyen milyen nehéz helyzetben van az Európa, Európai Unió akkor, amikor hiányzik a szolidaritás. Ezért a valuta, a monetáris unió rendkívül fontos az integrált politika kialakításához. Köszönöm a jelentéstevő munkáját, és üdvözlöm azt is, hogy a biztonság fonala húzódik ezen végig, és egy gazdasági válság esetén koordinációt irányoz elő, annak érdekében is, hogy a következmények érintsék az eurozónát. Ez továbbra is környezetvédel, kör, kormányközi eszköz lenne, amelyet a stabilitási paktum irányít, és ez benne lenne a megszorító intézkedések csomagjába, illetve arra felé hajlana átláthatóság nélkül, koordináció nélkül, azonban ez nem megfelelő irányt venne, illetve továbbra is politikai politikai következményekkel járna, mind a közigazgatás tekintetében, mind pedig a szegénység tekintetében. Köszönöm szépen, most pedig Tomásics úr kapja meg, Tomásics asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, a jelentés elején az szerepel, hogy az euró bevezetése az egyik legnagyobb vívmánya az európai projektnek. Hát ez azért attól függ, hogy kinek tesszük fel ezt a kérdést. Talán kérdezzük meg az olaszokat vagy a görögöket. Az euró hasznos volt, hiszen továbbra is központosította az Európai Uniót, illetve a tagállamok játékterét szűkítette. Ugyanezzel az eredménnyel járna az Európai Monetáris Alap. Az ESM Európai Valuta Alapá változtatása logikusnak tűnt a, a válság idején, hiszen ellenállóbbá kellett tenni Európát. Az Európai Monetáris Alap létrehozása kísérlet arra, hogy a válság mechanizmusokat valahogy állandósítsuk, és és a pénzügyi támogatás fölött szabályokat hozunk, erre nincs szükség. Köszönöm szépen, most pedig Pieti Kájnen képviselő kapja meg a szót kettő percre. Köszönöm szépen. Az Európai Monetáris Alap létrehozása logikus lépés, logikus folytatása az Európai Stabilitási Mechanizmusnak, amely a pénzügyi és euróválság következtében jött létre. Akkor egyértelművé vált, hogy a tagállamok nem tudják megvalósítani a növekedési és stabilitási paktumot, illetve a pénzügyi kapacitásuk sem elegendő. A kettes csomag és hatos csomaggal együtt ez egy koherens egészet hoz létre, és nagyon fontos, hogy független szereplővé váljon, amely az Európai Unió jogszabályainak kereteiben mozogjon, és ne pedig a tagállamok döntéshozatali folyamatainak keretében. Egy független testületről van, van szó, ennek kell lennie, amely hivatalos döntéseket hozhat olyan szabályok alapján, amelyeket közösen hoztunk meg. Ez pedig szükséges, és hogyha megvizsgáljuk uh, a hosszú távú stabilitás kérdését, akkor erre a következtetésre jutunk vagy őszintén azt gondolják, hogy a tagállamok ezeket a döntéseket meg tudják hozni? Például Németország, Franciaország, Málta vagy Ciprus esetében? A kritériumok ugyanazok lennének? Ezen országok esetében? Tehát, hogyha azt akarjuk, hogy egy olyan mechanizmus jöjjön létre, amely kiszámíthatóan működik a piacon és hiteles, akkor hosszú távon szükségünk van egy monetáris alapra, amely független státuszt élvez, és semmilyen tagállami nyomás nem nehezedik rá. Ebben a helyzetben vagyunk, a döntéshozatali folyamatban, és azt hiszem logikusan előreléptünk a stabilitás és növekedési paktumot paktumot meghaladva. Azonban még mindig további munkára van szükség a monetáris alap kialakításához. Köszönöm szépen. Gájár úr következik egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyszerűek a nyelvi készségei, de vagyok nyűgözve. A bizottságnak az a javaslat, hogy az ESM-et EU-s jogba ágyazza helyes hiszen csak így tud a demokratikus kontroll a parlament révén garanciával működni. A tanácsnak nem kellene itt halogatni az ügyet, teljesen világos, hogy az in- kormányközi mi volt, tehát ennek a mechanizmusnak tovább kell fejleszteni, és a feladata az alapnak az lenne, hogy az aszimmetrikus sokokat kiegyenlítse. Nem szabad persze párhuzamos vagy párhuzamos struktúrákat létrehozni, és persze fontos, hogy az EMF, vagy MFF-en belül megfelelő költségvetése is lehessen. Az egyes tagállamok GNI-jának 1%-ára rugó hozzájárulást így sem tudják mindannyian támogatni, de nagyon fontos, hogy a saját források is meglegyenek, ez politikailag is intelligens lenne, hogyha például tranzakciós adóban gondolkodnánk, illetve az ebből befolyó pénzeket projektek finanszírozására, vagy az alapfinanszírozására tudnánk felhasználni. Kelly úr, következik kettő percben. Köszönöm szépen. De tetszik az Európai Valuta Alap felállításának az ötlete, hiszen így nagyobb lenne a felelősség, a tagállamoknak nyújtott támogatási programok átláthatósága és ellenőrizhetősége. Ezek a támogatási programok tehát üdvözlendőek, ugyanakkor nagyon fontos, hogy a tagállamok kezében maradjon a döntéshozatal. A következő költségvetés hozzájárulhat a gyors és fenntartható fejlődéshez, és jobb társadalmakat is képes lenne mindezekkel kialakítani. A gazdasági és monetáris unió alapja a stabilitás és a bizalom. Prioritás kellene, hogy kapjon a bankunió, valamint az európai stabilitási mechanizmus megerősítése. Ezen kívül fókuszálnunk kell a tőke piacok működésére, hiszen új mechanizmusra lenne szükség ahhoz, hogy a vállalkozásainkat tudjuk finanszírozni, és a beruházási programok is kiteljesedjenek. Nagyon sok rendelkezést üdvözlök ebben a jelentésben, például a részvételre vonatkozó szakasz, azaz, hogy kiterjesszék a támogatást a nem eurozóna tag, tag, országokra is. Fontos a hatékony döntéshozatali eljárás is, és a parlament kezdeményezését is üdvözlöm, Eh, hogy felgyorsítsuk a folyamatot, hiszen a tanácson belül elég lassan haladunk, és így azt gondolom, hogy a polgárok nevében eh, kezdeményez eh, a parlament, ami helyes. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig Szent képviselő következik egy percben. Azt gondolom, hogy nem lesz egyszerű az előrelépés ezzel a az új mechanizmusa, hogy egyéb problémákat nem tudnak megoldani. Mit kell megoldanunk? Nos, egyrészt nagyon fontos az, hogy legyenek megfelelő felügyeleti szervek, illetve hogy a válságokat meg tudjuk előzni. Ez a funkciókra is kihatással lesz. Nagyon sok tagállam nem túl bizalkodó a, az új alapal kapcsolatban, leginkább a kisebb tagállamokra gondolok. A föderalizációt vagy nem akarják a tagállamok, vagy azt gondolják, hogy ez túl korai. Az európai monetáris alapnak a közösségi módszerbe kell integrálódnia, de mondják egyesek, de szerintem ez rosszat tenne a fejlődésnek. Szerintem egy jobb, egy jobb lenne egy lassú elmefet kigondolni elsőként. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Seinfeld kolléga következik. Két perc. Köszönöm szépen. Nos, ne felejtjük el, hogy a gazdasági hatékonyságra, illetve a gazdaság működésére nagyon nagy hatása van a konjunktúra. De amikor minden ez a recesszióvá válik, akkor nem csak a vállalatok szenvedik ezt meg, hanem az európai polgárok is, és ez a legnagyobb kár. Az EU-nak egy nagyon erőteljes mechanizmusra van szüksége, amely stabilizálná a pénzügyi fluktuációkat. Azt gondolom, hogy a tagállamoknak mindenképpen segítséget kell nyújtani recessziós időkben. A stabilizációs mechanizmus az európai monetáris alapban elképzelhető jó megoldás. Ami az elnevezést illeti, szerintem ez nem annyira fontos, hanem vannak sokkal fontosabb dolgok, például a kompetenciák. Milyen, a kompetenciákat milyen hatáskörbe utoljuk, jó lenne az is, hogyha minősített többségi döntési eljárás lenne a tanácsban. Aztán van egy másik nagyon fontos kérdés, ki részesülhet majd támogatásból. Ez alapon belül. Úgy gondolom, hogy egyfajta védelmi mechanizmust kéne létrehozni, hogy átstruktúrálhassunk bizonyos problémákat. Én úgy gondolom, hogy ezt a mechanizmust állandó jelleggel kell létrehozni, és így számíthatunk arra, hogy ez hatékony lesz. Köszönöm szépen, tisztelt kolléga! Vajdere kolléga következik kettő percre. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék gratulálni a jelentéstevőknek, és szeretném azt kifejezni, hogy mennyire örülnek annak, hogy politikailag érzékeny kérdésekkel foglalkozunk. Az Európai Tanács ugyanakkor még nem is kezdte el az ezzel kapcsolatos munkáját. Fontosnak tartom, hogy a stabilitási mechanizmust megreformáljuk, csak így tudjuk a jövőbeli gazdasági válságokat megelőzni. Az eurozónának csak 19 tagja van, ezáltal nehézkesebb a gazdasági és monetáris együttműködés, hogyha bármilyen negatív esemény következik be. Egy együttműködési modellt kéne létrehoznunk, amely alapján az összes tagállam gyors megoldásokat dolgozhatna ki. Úgy vélem, hogy nagyon jó kiindulási alap a bizottság javaslata. az európai jogi keretbe kéne integrálni ezt az alapot az elképzelések szerint, és ez szerintem nagyon hasznos lenne a válságos helyzetben lévő tagállamok számára. Nagyon fontos az, hogy ne legyenek átfedések más intézményekkel, de még ez sem elégséges, hogyha szeretnénk egy átlátható döntéshozatali mechanizmus létrehozni, akkor a stabilitási mechanizmus eszköztárát is meg kell növelni, tehát demokratikus elszámolthatatóság a tagállamok, illetve az Európai Parlament felé. Hogyha többféle eszköze lenne a stabilitási mechanizmusnak, akkor egyfajta egyensúlyt érnénk el a szolidaritás, illetve a tagállamok elszámoltathatósága között. Azt gondolom, hogy a saját, tagá- a saját polgáraik, illetve más tagállamok felé is nagyobb szolidaritásra van szükség a tagállamok részéről. Véleményem szerint fontosabb a tagállamok megmentése, mint a bankoké. Nagyon fontos, hogy őszintén, nyíltan tudjunk ezekről a kérdésekről beszélni, és a döntéshoz, döntéshozatali mechanizmus is ilyen legyen. Vannak véleménykülönbségek a tagállamok között, de szerintem ez egy kiváló lehetőség. Köszönöm szépen, tisztelt kolléganőm! A spontán hozzászólások alatt senki nem jelentkezett. Meg is adom Dombrovskis biztos úrnak a szót, parancsolja. You have the floor. Uh, Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő hölgyek és urak, nagy figyelemmel követtem a mai vitát, és azt látjuk, hogy az EMU-ról szóló vita egyre mélyül. Támogatjuk ezeket a reflexiókat, ezeket a gondolatokat, amely a gazdaság és monetáris unió kiteljesítéséről szólnak. A munka még nem zárult le, szerintem a mostani javaslat a megfelelő irányba mutat, és az ESM integrálódna az Európai Unió jogi keretébe, és ezáltal pénzügyi stabilitást, támogatást nyújthatnánk a válságban lévő tagállamoknak, illetve erősíthetnénk a pénzügyi ágazatot. A bizottság, a tanács és az LKB ebben a tekintetben fontos szerepet játszik. Ezen kívül az elszámoltathatóságot emelni európai szinten, a nemzeti szint mellett, és ezzel a demokratikus legitimitást emelni az elszem szárára. A támogatás az egész eurózónára vonatkozna. Ezen kívül nagyobb átláthatóság jönne létre, és az Európai Uniós intézmények számára is egyértelmű keretet adna. Ezen kívül, ha beintegrálódna az Európai Uniós jogszabályokba, akkor az, ezzel az elszem eddigi munkáját, fontosságát elismernénk. Egyértelmű, hogy az elszemnek a jelenlegi feladatokat és szerepeket tiszteletben kell tartania a szerződés értelmében, megfelelő kompetencia egyensúlyt tartva a tagállamok, illetve az Európai Unió között. Köszönöm szépen, a alelnök. Most pedig Manka úr képviselők a jelentéstevő. Parancsolj, Vladi. Ďakujem, pán predseda Köszönöm szépen. Szeretnék eh, Pedre silva Perena társjelentéstevőnek köszönetet mondani a közös munkáért, illetve az összes árnyékjelentéstevőnek, a munkatársaknak kiváló munkát végeztek. Hangsúlyozni kívánom, hogy az eurozónát érintő szisztemikus rendszer szintű kockázatokat a tagállamok egyedül nem tudják megoldani, és ezek érintik az Európai Unió stabilitását. Ezek nem csak multinacionális cégek, ahogy a Marosik úr utalt erre, hanem más cégek, más régiókat, országokat is érinthetnek a gazdasági válságok, ezek terjedhetnek, és ezért az ilyen veszélyek ellen mechanizmusokra van szükségünk. A jelenlegi kormányközi eszköz nem teszi lehetővé azt, hogy hatékonyan fellépjünk a gazdasági válság esetén, hogyha pedig ezt integráljuk az Európai Unió jogi keretébe, akkor ennek hatékonyságát emeljük. Ezért azt kérjük, hogy hatékony, rövidtávú reformokra kerüljön sor. Tu nie na mieste individualizmus és így a stabilitási mechanizmus ambíciózusan fejlődhetjen a jövőben. Individualizmusnak nincs helye, csak együtt érhetünk el stabilitást, illetve megfelelő eredményeket. Köszönöm szépen, tisztelt Manka kolléga! Ezzel lezárom ezt a vitát, a holnapi nap során lesz a szavazás. A napirend értelmében a PIPER jelentés következik a légi közlekedés területén zajló verseny védelme címmel. Megadom a szót a jelentéstevőnek, Rögvest. Piper úr, bittesön. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A szabadság Európája vagyunk, valamint az értékek Európája. Fontos számunkra a méltányos, a fair verseny, és egy olyan Európai Unió vagyunk, amely mindig akkor bizonyul erősnek, ha összetart. Az amerikai vámok, amelyeket kivetnek európai járművekre, az acél és az alumíniumra kivetett vámok, a Kínáról van szó, nem fognak tudni sem Trump, sem a kínaiak támadni bennünket, ha megvannak a megfelelő alapjaink. Azaz, hogyha vannak az Európai Unió részéről kereskedelmi megállapodások a világ minden részével. Egy ilyen alapot sikerült összehoznunk a 868-as rendelettel, amelyel a versenyt védjük meg a légiközlekedés terén, ahol eddig nem voltak érvényben megfelelő szabályok. Miről is van szó? A világ más részén állami szubvenciókkal támogatják a légifuvarozókat, amelyel hát hamis verseny